Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, engedjék meg, hogy a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottság ülését az új Európai Parlamentben megnyissam. Gratulálok minden megválasztott, újonnan megválasztott és újra választott képviselőnek, és már előre várom a velük való együttműködés. Mielőtt nekilátunk a napi rendünknek, Szeretnék köszönetet mondani az elmúlt két és fél évben folytatott kitűnő együttműködésért. A költségvetési ellenőrzés területén sikerült eredményeket elérnünk. Ez a központi költségvetési források demokratikus ellenőrzését jelentése nagyon fontos eszköze az Európai Parlamentnek, amit igen jól használtunk. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek az elmúlt két és fél éves együttműködést. És ezzel át is térünk a választásra. Az új elnökség, a szakbizottsági elnökség megválasztására. Elsőként szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy ma az a feladatunk, hogy megválasszuk a szakbizottság elnökségét, az elnököt, és négy alelnököt választunk ennek keretében az eljárási szabályzatunk szerint, annak is a 204. cikkeje szerint. Most azt kell, hogy megvizsgáljuk, hogy mely tagok választásra jogosultak. Szeretném megkérni a titkárságot, hogy tudják-e, mondják el, tudják-e, hogy ki van itt póttakként. A néppárt részéről két póttag van jelen, ha információink helyesek. Tudjuk, hogy kik ők? Van de Kamp úr és Pitera asszony, a két póttag. Piper úr, Markus Piper van jelen tehát pottaként. A szocialista frakcióban pedig három ember hiányzik, és akkor három pottag van helyettük jelen, ha minden igaz. Who are the substitutes of S&D? Mrs. Jotova asszony van itt a szocialisták részéről, mint póttag. Mm, okay. Mrs. Jotova is still... Yeah. Mr. Katalin. Katalin. Mr. Katalin, okay. És Katalin Iván úr, illetve Niedermüller, Niedermüller úr. Okay. Köszönöm szépen. Other groups. Nézzük a többi frakciót, ECR. Kölmel úr van itt, mint pótag, Csárneszki úr is itt van. És Bradburn, vagy Visztis? Bradburn urat helyettesíti, értem, köszönöm. Alde, itt van az összes rendes tag, Gue, De Jong úr, Kerry asszony nincs jelen. Zöldek, bár Stász láttam, és itt van az összes képviselőjük, EFDD, Arnotur, Itt van-e? Igen. Degen asszony. Igen. Függetlenek, Louis Alio. Üdvözöljük. Vote. May I akkor kezdhetjük a szavazást. Kérdezem, hogy milyen jelöltek vannak az elnöki posztra. Köszönöm szépen, elnök úr, a néppárt nevében, a néppárti frakció nevében Ingeborg Gressle asszonyt szeretném megneve, ne, megnevezni, mint a frakció jelöltjét az elnöki posztra. Köszönöm szépen. Egyéb más javaslat van-e? Más jelölés nem. Jó. Hogyha nincs egyéb javaslat, akkor közfelkiáltással szavazhatunk. Akkor gratulálunk Greszle asszonynak. Tehát gratulálunk Greszle asszonynak a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottsági Elnöki tisztre való megválasztásához és át is adom neki ugyan megválasztott elnökként a levezető elnöki pulpitust. Kedves kollégák, köszönöm szépen a személyembe helyezett bizalmat, és megkívánok felelni a, ennek a bizalomnak, és szeretnék köszönetet mondani erről a helyről is Michael Tajrernek az elmúlt két és fél évben végzett munkáért, ahogyan jól vezette a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottságot. Tehát köszönjük szépen Michael az együtt töltött időt, amikor foglalkoztál a mi ügyünkkel, és nagyon örülök annak, hogy továbbra is itt leszel szakbizottságunkban tagként. Áttérünk a napirendünknek a második pontjára, az alelnökök megválasztására. Vannak-e esetleg a jelöltekkel kapcsolatban javaslatok? Ordnung muss sein, ja. Rendnek kell lennie. a spanyol oldalról érkezett itt egy javaslat, tehát van esetleg az első alelnök személyre vonatkozó javaslat. Sí, um, bueno, primer... Igen, először is gratulálunk Gressle asszonynak elnöki kinevezéséhez. Jelöltünk Derek Von úr az első alelnöki posztra. Köszönöm szépen, van esetleg további javaslat. Úgy látom, hogy nincs, ebben az esetben akkor Derek Vont megválasztottnak eh, minősítem, és örülök a vele való együttműködésnek. Áttérünk a második alelnök személyére. Van esetleg vele kapcsolatban javaslat? Bart Stász. Köszönöm szépen kollégák. Azt javasolom, hogy második alelnökként Igor Soltészt válasszuk meg itt a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottságban. Köszönöm szépen, van esetleg további javaslat a jelölt személyével kapcsolatban? Nincs, akkor tekintet arra, senki sem kér titkos szavazást, közfelkiáll, közfelkiáltással Soltész urat tekintjük megválasztott második alelnöknek, és kérem, hogy foglaljon itt mellettem helyet. Harmadik alelnökünkként pedig kit javasolunk, Tajerer úr. Köszönöm szépen, az ALDE frakció nevében Martina Lavajovát javasoljuk. Köszönöm szépen, van esetleg további javaslat, jelölés nincs. Senki sem kért titkos szavazást, így közfelkiáltással Pajatova asszonyt tekintjük harmadik megválasztott alelnöknek. Gratulálok önnek a megválasztáshoz, és kérem, hogy fáradjon ide közénk. Áttérünk a negyedik alelnök megválasztására. Igen, negyedik alelnöki posztra szocialisták Dannika urat javasoljuk. Köszönjük szépen, van esetleg további jelölés? Nincs. Senki sem kért titkos szavazást, ebben az esetben közfelkiáltással Nika urat tekintjük negyedik megválasztott alelnöknek. Gratulálok önnek, és kérem, hogy fáradjon ide a pódiumra. Örülök eh, a jövőbeli együttműködésünknek, és örülök, hogy ilyen megvál, ilyen eh, zökkenőmentes módon választottuk meg eh, az elnökséget. Természetesen a munka dandárja még előttünk van, hiszen a mentesítés feladata már csak most következik, Kérem, hogy bátran eh, végezzék eh, az adófizetők nevében, és tudatosan végezzék ezt a munkát. Nagyon sokféleképpen vehetik ki a részüket ebből. Azok, akik eh, eddig itt voltak, azok ezt már tudják. Az újonnan választottaknak azt mondom, hogy az ő kötelezettségvállalásukra szükség van az adófizető polgárok nevében itt a szakbizottságban. Harmadik napi rendi pontunk következik. A következő szakbizottsági ülésünkre Július 22-én kedden 9 eh, órától 12.30-ig és 15 órától 18.30-ig eh, kerül sor. Eh, abból indulok ki, hogy a titkárság el fogja önökhöz juttatni az üdvözlő csomagot, és abban még fognak találni minden információt, ami munkához szükséges. Amennyiben az önök részéről nincsen kritika, hozzászólás, megjegyzés, elmondani való, akkor köszönöm szépen a belénk helyezett bizalmat, és már előre várom az jövőbeli együttműködést. Köszönöm.